Nos, akkor kezdjük az ülésünket, vagy folytassuk. A 12. Eh, napi rendi pont a programozás demokratikus ellenőrzése a fejlesztésre vonatkozó jogszabályok szerint. Emlékeznek rá, hogy eh, ezt eh, levettük a napi rendről, tehát akkor nem ez következik. A 13 a, a hatékony fejlesztési partnerség kialakítására irányuló kezdeményezés, ez pedig a strukturált párbeszéd, a civil társadalom és a helyi önkormányzatok bevonására. Andres Privalks vesztette be ezt a kezdeményezést, és ez a támogatásoknak a hatékonyságával foglalkozik, azok javításával. Mindenesetre négy oldalú párbeszédről van szó, amelyben az Európai Bizottság, az Európai Parlament, a tagállamok és az, egyes, és az Európai Unió és a civil társadalom és a helyi önkormányzatok is részt vesznek, és az Európai Unió partnerországai. országai. Bamakóban tartottunk egy szemináriumot június 2-a, 2 és 4 között ez volt az első regionális esemény ezzel kapcsolatban. Neuser kollégánk részt vett ezen az szemináriumon, és szeretne tájékoztatni e, az Európai Unió részvételéről, és ennek a szemináriumnak az eredményeiről. Aztán Bájó úr a bizottság részéről e, a következő munka e, üléseket és a regionális szemináriumokat fogja bemutatni, és azokat az eredményeket, amelyeket vár várnak ettől a nagy konzultációs folyamatról. Najzer úr, önné a szó 5 percben. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich denke, der äh, strukturierte Dialog ist ein... Köszönöm. Úgy gondolom, hogy a strukturális párbeszéd rendkívül fontos dolog, ha javítani akarjuk a fejlesztési partnerségeket, és szeretnék a Bamakói első regionális szemináriumról beszámolni. Lesz még egy sor regionális szeminárium a strukturált dialógus keretében. Maliban, tehát Bamakóban volt az első. Ez az egész dolog már több mint egy éve elkezdődött célja az, hogy a helyhatóságokat és a civil társadalmat bevonjuk az EU együttműködés, fejlesztési együttműködésébe. olyan segélyezési mechanizmusokról volt szó, mint a szektorális költségvetési támogatás, a költségvetési támogatás, stb. Bamakóban elsősorban a civil társadalommal foglalkoztunk, az utolsó napon pedig a helyhatóságok eh, szerepével a fejlesztési bizottság eh, kezdetektől fogva részt vesz ebben a strukturált párbeszédben. Görenc eh, úr, a D munkacsoport elnöke, nem állami szereplők és helyi szervezetek részt vettek ebben az egész munkában. A Déva a nyomon követi ezt a munkát, és szeretném megköszönni nekik a támogatásukat. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy az aktív részvétele az Európai Parlamentnek a struktúrált párbeszédben nagyon is fontos. Az Európai Parlament az egyik fő szereplő, és nagyon is jelentős szerepet játszhat, játszhat abban, hogy összehozza a nemzeti parlamenteket, a helyi képviseleteket, illetve a civil szervezeteket. Az Európai Parlament a helyi hatóságok, a civil szervezetek segítője lehet, illetve a nemzeti helyi parlamentek pedig egyfajta felügyelő szerepet tölthetnének be, az új segélymodalitások felügyeleténél, például a költségvetési támogatásnál, vagy a szektorális költségvetésnél. Mivel angolul vannak a dokumentumok, angolul szeretném folytatni a hozzászólásomat, már csak azért is, mert néha nagyon nehéz ezt a németre lefordítani, és nagyon sok angol nyelvű kifejezés van. Az első része eh, ennek eh, hason eh, ló a civil társadalomhoz. Ennek a szemináriumnak az a célja, hogy a helyi hatóságokat, civil szervezeteket bevonja az EU partnerországaiban, Afrikában. Hasonlóképpen volt egy lehetőség arra is, hogy az észak-dél déli szervezeteket be lehessen vonni. Több mint 50 civil, civil szervezet, illetve 30 helyi hatóság vett részt ezen a szemináriumon. Szerintem ez nagyon jó példája volt annak, hogyan lehet együttműködni, illetve egymástól tanulni. Az Európai Bizottság számos szemináriumot szervezett, amelyek a következő témákra koncentráltak. A civil szervezetek, helyi szervezetek szerepe, a külső kapcsolatok tekintetében kiegészítő tevékenység az akra agenda kapcsán, illetve a különböző mechanizmusok. A munkacsoportok megnézték a különböző szerepvállalóknak a szerepét, megnézték a mechanizmusokat, hogyan lehetne javítani a párbeszédet az EU delegációk, illetve helyi szereplők között hogyan lehetne erősíteni az európai-afrikai civil szervezetek közötti együttműködést, hogyan lehetne harmonizálni a kezdeményezési jogát a civil szervezeteknek, illetve a helyi szervezeteknek, milyen fajta jó gyakorlatok vannak az afrikai civil társadalomok, civil szervezetek támogatására, illetve hogyan lehetne azonosítani a hatékony eh, segélyezést annak érdekében, hogy figyelembe vegyük a szerepvállalók különbözőségét is. A szeminárium második része a helyi hatóságokkal foglalkozott. Az Európai Bizottság bemutatta a fő tevékenységeket. Ez azt jelenti, hogy eh, a decentralizált eh, együttműködés a bizottság és a regionális bizottság, a régiók bizottság között különböző helyi szervezeteket hozott össze az EU-ból, illetve az afrikai fejlődő országokból, és a, a fejlődés lehetőségét vizsgálták meg. Márciusban lesz a következő találkozó. A decentralizált együttműködéssel kapcsolatban bemutatta különböző kezdeményezéseket is. A decentralizált együttműködés felmérésének célja az, hogy megvizsgáljuk a kapacitásokat, megvizsgáljuk a szükségleteket, és hogy erősítsük a kapcsolatot a helyi szervezetek, illetve Európában, illetve a partnerországokban. Végezetül a helyi hatóságok képviselői három afrikai országból három innovatív projektet mutattak be. A délutáni szeminárium során a helyhatóságok szerepével foglalkoztunk, illetve az ő képességeikkel azt illetően, hogyan lehet kialakítani partnerséget, illetve hogyan lehet a politikákat végrehajtani. Végezetül pedig néhány javaslat az én részemről. Először is szükség van a civil társadalom közötti párbeszédre, mert ez még nem eléggé struktúrált, és értékelni kell ezeket helyi szinten is. A konzultációnak tehát arra kell irányulnia, hogy ez egy állandó párbeszéd legyen a civil szervezetekkel, illetve helyi szervezetekkel. Másodszorban a fő prioritásnak annak kell lenni, hogy a helyi szervezetek, a civil szervezetek kapacitásait, képességeit ki lehessen építeni. Ezután pedig a gyakorlatcserére van szükség, tapasztalatcserére van szükség. Negyedsorban a helyi szervezeteknek javítaniuk kell a koordinációt, erősíteniük kell az együttműködést a nemzeti parlamentekkel és más jelentős szerepvállalókkal, mint például az Európai Parlamenttel. Ezért azt javaslom, hogy a helyi hatóságok, a helyi szervezetek kérjék a párbeszédet maguk is, negyed sorban a decentralizációt eh, mind nemzeti szinten, mind pedig jogi, mint pedig intézményi szempontból, ezt a helyi szinten meg kell valósítani. Hatos pontként, ami a támogatásokat illeti, a civil szervezetek azt kérték, hogy figyeljenek a civil szervezetek különbözőségeire, innovatív támogatási módszerekre van szükség. A partnerországok civil szervezetei rámutattak arra, hogy a pályázati felhívásoknak tartalmazniuk kell egy speciális kvótát a legkisebb területek számára is. Az Európai Parlament, mint főszerepvállaló a strukturális párbeszédben, és szeretnék hangsúlyozni azt, hogy a parlamenti képviselők résztvétele nagyon fontos minden fázis során. A brüsszeli munka találkozó, illetve a szeminárium és lehetőséget kínál arra, hogy július 12-én önök is részt vegyenek ezen a brüsszeli találkozón. És utolsó sorban miután nekünk is megvannak a fórumaink európai szinten lévő civil szervezetek számára, szeretném minden fórumot felkérni arra, hogy vegyenek részt a struktúrális párbeszédben a jövőben, az adhok üléseken, és annak érdekében, hogy beszélhessenek, beszélhessünk a párbeszédről. Köszönöm. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönjük. Vágyó úr, most az öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Najzer úrnak is ezt a jelentést, amely a bamakói tapasztalatairól szólt. Azt hiszem, hogy több érdekes ö, szempontot is említ a konklúzióiban. Néhány percben, ha megengedik, akkor arról szeretnék szólni, hogy a bizottság egy olyan folyamatot kezdett, egy strukturált, hosszú folyamatot, hiszen ez egy évig fog tartani, amely e, ugye korlátozott idő belül e, tartalmában szoros program a végső szeminárium során Budapesten májusban a magyar soros elnökség alatt fog megtörténni, amely ezt a párbeszéd folyamatot lezárja majd. Az bizottság nem először kezd ilyenfajta folyamatot, hiszen a palermói folyamatot láttuk már, amiről akkoriban arról volt szó, hogy az, eh, hogy az európai civil szervezetekbe kell eh, a civil szervezetek eh, társfinanszírozásáról beszéljünk. A jelenlegi rendeletben a nem kormány szervezetek finanszírozását az európai civil szervezeteken keresztül akartuk kizárólag az új rendelet és a külső együttműködési más megállapodások, azok egyre nyitottabbak E, nem állami szereplőkről beszélünk, de egyre inkább be akarjuk vonni a civil társadalmat. Elsősorban azért, hogy a nem állami szereplőket ne, állusz, ne állítsuk szám, szembe másfajta ö, e, e, egységeket. A civil társadalom a mi felfogásunk szerint sokkal dinamikusabb amely lehetővé teszi, hogy bevonjuk a társadalom minden szereplőjét a fejlesztésbe. Ez a legpozitívabb aspektusa ezeknek a kérdéseknek. Ugyanakkor, mielőtt elindította volna ezt a folyamatot, a bizottságot az Európai Parlament is noszogatta, ebbe az irányba tolta el, hiszen talán emlékszik, hogy emlékeznek arra, hogy októberben eh, a Kokobúban volt egy ülés, ahol a főigazgató bemutatta a számvevőszék jelentésének a következtetéseit a nem állami szereplők finanszírozásának témájában eh, vagy tulajdonképpen mennyire tudják eh, felhasználni a nem állami szereplőket a fejlesztésben. A bizottság a nem állami szereplőkkel nagy tapasztalattal rendelkezik, ugyanakkor inkább arról volt szó, hogy konzultáció párbeszéd után adhok események történjenek, még mindig a bizottság vezetése alatt. Tehát a kérdés az volt, hogy hogyan lehet javítani a pályázatok, pályázati felhívásoknak a hatékonyságát, hogyan lehet a, támogatásokat hatékonyabban nyújtani. És a nagy európai platformok készséget mutattak a párbeszédre. És a, a technikai párbeszéden túl a különböző szereplőknek, a különböző szereplőknek a feladatairól volt szó. Tehát a párbeszédnek a célja az volt, hogy valóban arról beszéljünk, hogy mindegyik szereplő hogy tudja a hatékonyságát javítani. Tehát, hogy hogy lehet hasznosabb. 50 év fejlesztési együttműködés után valóban eljött az idő arra, hogy e, felhasználjuk a e, hatékonyságát a szereplőknek. Csodálatos dolgok történtek már, de tulajdonképpen nagyjából a fejlesztési e, fe, együttműködés valóban segített arra, hogy bizonyos fajta szegénységet felszámoljunk. Tehát párbeszédre van szükség mindenki szerepéről, és pedig, hogy hogy lehet a tevékenységünket még jobbá tenni. Egy másik nagy vita, amely a strukturált porbeszéd keretén belül történik, hogy lehet a civil társadalom szereplőit partnerekké tenni. A bizottság hosszú időn át a saját civil társadalmával, tehát a, a, a saját szervezeteivel beszélt a különböző platformokon. És most az egyik célkitűzés az, hogy a civil társadalom, a déli országok civil szervezetesével megnyitsuk a párbeszédet, és meghallgassuk, hogy milyen követeléseik vannak. És ezért a jelenlegi formájában ez a folyamat néha Brüsszelben van, amikor a munkacsoportok ülnek össze, amelyeket a bizottság szerep, szervez, a civil társadalom és a helyi önkormányzatok nagy platformjaival, és vannak regionális szemináriumok is négy, tehát kontinensenként egy, ugye Bemakő volt, aztán Paraguayban lesz, Latin Amerikában, szeptember 14-től, ahol 15-16 ország delegáciai jelen lesznek. Aztán az ázsiai szeminárium lesz novemberben, megint csak kb. 15 ország az ázsiai vidékről, és végül pedig egy szomszédsági szeminárium lesz, ezzel zárjuk. Közben persze a brüsszeli munkacsoportok dolgoznak, és az új dolog ebben az, hogy ahányszor van regionális szeminárium, akkor képviselőket jelölnek ki arra, hogy részt vegyenek a brüsszeli munkában. Tehát július 12-én Brüsszelben lesznek afrikai, civil szervezeti, szakszervezeti képviselők, és a helyi önkormányzatoknak is lesz három képviselője. Tehát a, a déli civil társadalom képviselői eljönnek Brüsszelbe azért, hogy a folyamat végén a különböző szereplők között kiegyensúlyozott párbeszéd legyen. Tehát nagyon fontos szám, szempontjunkból, hogy a parlament támogassa továbbra is ezt a folyamatot, és aktívan részt vegyen bele, benne. Világos, hogy nem tárgyalási folyamatról van szó, hanem párbeszédről, Ugyanakkor mi azt ígértük a bizottságban, hogy miután beérkeznek ezek az információk, és párbeszédet folytattunk a különböző szereplővel, szereplőkkel, végén mindenki a saját szervezetében, civil szervezeti vagy eh, helyi önkormányzati szervezetekben, vagy mi a bizottságból, a parlamenttől és a tanácstól eh, hazaviszi ezeket az új információkat, új ismereteket, és ezek lehetővé teszi, hogy ezt javaslatokká alakítsák át. Tehát, hogy tudjunk új módon együttműködni a civil társadalommal egy utolsó dolog, ez pedig a külső együttműködésnek az egészére vonatkozik, tehát nem csak a tematikus programokra, hanem arról van szó, hogy milyen módon működünk együtt a, a civil társadalomban, a külső programban. A saját, nem csak a saját civil társadalmunkkal, hanem a déli civil társadalommal is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Senki sem kért szót? Egy kérdésem lenne. Gondolom, hogy a civil társadalom az nem kormány szervezeteknek az igényei, azok túlmutatnak a költségvetési kereteken. Ezt hogy gondolják megoldani? Azt hiszem, hogy fontos jelezni, hogy minden évben a bizottság egy millió, kb. egy milliárd e, eurót csoportosít át a civil társadalom részére. Ez kb. 10-13 százaléka az európai költségvetésnek a civil társadalom szervezetei számára szánt összegnek. Általánosságban, általános szabályként ez úgy történik, hogy pályázati, pályázatok történnek, tehát fel, felhívás történik, tehát nem a bizottság dönti el, hogy milyen szabályok lennek, hanem, lesznek, hanem jellemzik, hogy a, a, ennek a, a projektnek milyen köze van a célokhoz. Na, és tulajdonképpen ennek a megközelítésnek most áldozatai vannak, hiszen sikeres volt ez a folyamat, hiszen ezrek és ezrek pályáznak, és ennek az az eredménye, hogy a javaslatoknak, pályázatoknak 5%-át finanszírozzuk, és ez hatalmas munkát jelent Brüsszelben és a bizottságban, de tulajdonképpen a szervezetekben is. És pontosan ezért folytatjuk ezeket a párbeszédeket, hogy nézzük, hogy hogyan lehet egy hatékonyabb rendszert felállítani. Anélkül, hogy most ki akarnánk önteni a gyereket a fürdővízzel, hiszen ez a rendszer lehetővé teszi mindenkinek, hogy azért legyen esélye. Elnök, köszönöm szépen. A következő napi rendi pont jön. Bocsánat, mégiscsak Deva úr hozzá akarna szólni. Uh, Csak hallottam meg akartam hallgatni a bizottság rész képviselői részéről, amíg hallottam, hogy több ezer anyagot kell feldolgozni, kérést, illetve javaslatot kell feldolgozni. Mennyi időt, mennyi időt vesz igénybe az, hogy több ezer ilyen ajánlatot vagy javaslatot, beadványt feldolgozzanak, és aztán mennyi idő jut arra, hogy monitorozzuk azokat a javaslatokat, amelyeket aztán elfogadunk túl sok, túl sok időt vesz ez időbe a feldolgozás, és kevés idő jut a monitorozásra. Ezt azért be kell vallani. A probléma az a szabályokból fakad, a pénzügyi szabályzat folyamánya. Pályázati felhívásban rejlik, illetve annak szabályozásában rejlik a hiba. Természetesen az összmunkaidőt tekintve nem tudok információt adni önöknek. E, ugye először egy konceptnóttal indulunk, majd egy teljes pályázati felhívás jön, majd e, a bizottság megbeszéli mindezt a külügyi szakértőkkel, és a delegációban ülő kollégák kollégákat is bevonjuk, és ezt követően hozzuk meg a végső döntést. Valóban jó lenne felmérni, hogy hány munkaóra van ebben az egész folyamatban. Szerintem ez nem lenne lehetetlen felmérni, hogy mennyi idő kell ehhez, de attól tartok, vagy azt gondolom, hogy még pályázati felhívásról felhívásra is eltér a dolog. Ezzel kapcsolatban vissza tudna jönni ide egyszer, és, és meg tudja mondani, hogy mennyi időbe telik ez? Vagy a biztostól kérdezzem meg a plenárison. Számomra ez nem probléma, én, én a következő ülésre el tudom hozni az igényelt választ, illetve addigra megszerzem. Neisser úr. Végezetül lenne még egy kis utalásom. A tegnapi napirendi pontunkban, amikor a költségvetési segélyezés felügyeletéről beszéltünk, akkor azt mondtuk, hogy arra kell ügyelnünk, hogy a parlament jogai a fejlődő országokban erősödjenek, és ennek érdekében mechanizmusokat kell beindítani, például az ellenőrzéssel a számvevőszékeket kell meg bízni. Felmerült a kérdés, mit teszünk akkor, hogyha egy kormány korrupt, akkor a parlamentnek eh, a kormányt kellene ellenőriznie, de mi van akkor, hogyha a parlament is korrupt, amit gyakran előfordul? A helyi hatóságok, helyi szervezetek ilyenkor eh, esét jelenthetnek a korrupció leküzdésében. Szerintem ez is oka annak, hogy eh, délen szeretnénk erősíteni a civil szervezeteket, illetve a helyi hatóságot, helyi szervezeteket is. Szerintem jó lenne az, hogyha ebben a struktúrált párbeszédben több parlamenti képviselő részt venne, és ezzel is megmutatnánk a befolyásunkat ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Akkor folytatjuk. A 14. 14. napirendi rendi pont a közös halászati politika reformja, a külső dimenzió halászatő megadások ezek az Európai Unió és Salomon szigetek között Eva óra jelentést tevő, és utána a tanácsnak és a tanácsnak és a bizottságnak a döntése alaján, alapján az európai közösség és a Salamon szigetek egy halászati megalapodást tárgyaltak és parafáltak 2009. szeptember 26-án. Ez az Európai Unió halászainak lehetőséget tesz, hogy az, a Salamon szigetek közényekén halászanak. Ennek a partnerségi megállapodásnak a célja az, hogy megértse, megerősítse az együttműködést az európai közösség közösség és a Salamon szigetek között, és hogy egy olyan partneri keretet biztosítson, amelyben egy tartós és felelősségteljes halászati politikát lehet kialakítani a Salamon szigetek halászati zónájában. A PES bizottságnak augusztus 30-án kell szavaznia erről, és nekünk július 12-13-án kell véleményt benyújtanunk. Deva úr pedig most az első eszmecserét indítja el. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon messze van az előző dologtól ez a téma. Nem. Salamon-szigetek van földrajzilag túl messze tőlünk. Lejárt a ö, jegyzőkönyv. Egy új megállapodásra van szükség. Az érdekes dolog az, hogy a Lisszaboni szerződés után a parlament vagy beleegyezik, vagy nem a 43. cikk második bekezdése és a 287-es cikk A bekezdése érdeké, értelmében beleegyezését adja a megállapodásba, a halászati megállapodáshoz. Ez jelentős hatáskör növekedés. Átmeneti jelleggel egyébként életbe léptethető megállapodás a parlament jóváhagyása nélkül is. Ezt a jóváhagyást a halászati bizottság adja gyakorlatilag, bár bennünket is megkérdeznek. A jóváhagyás megtagadásához az alapvető feltételeknek, az alábbi feltételeknek kell teljesülniük. A teljes halmennyiség, kifogott halmennyiség átláthatatlansága, az egész mechanizmus tisztességének megkérdőjelezésé, különös tekintettel az adott országban esetleg uralkodó korrupcióra. Nyilván ezek között, az országok között szerepelnek a legkorruptabb országok is a kormány maga legyen elszámoltatható, és tegyen meg mindent a helyi halászok megélhetésének javítása érdekében. Hadd menjek itt egy kicsit a részletekbe, mert szerintem érdemes tudni, hogy mivel találkozunk időről időre. A megállapodás a tonhal halászati mennyiségét szabályozza. Először 4000 tonnáról volt szó, ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy 4000-ben korlátozzák a kifogott halak mennyiségét, 4000 kiló tonnában, hanem ez azt jelenti, hogy 65 euró per tonna áron az EU fizet ezért a kifogott mennyiségért. Hogyha több mint 4000 tonnát fognak ki, akkor majd úgymond tájékoztatnak bennünket. Most Egyébként az a megállapodás tartalma, hogy 4000 tonnát, ha kifognak, akkor fizetünk, a többiről meg úgymond tájékoztatnak. Nekünk kell egyébként megmondani, hogy mennyit fogunk. A Salamon szigeteknek ebben nincs beleszólása, nem is látja át. Tehát mi nekünk viszont meg kell bíznunk a saját halászainkban és ugye a megállapodás úgy szól, hogy majd a halászaink jelentik, mi elmondjuk a Salamon-szigetieknek, és ez alapján bemondásra fizetünk. Bárki közülünk aláírna egy ilyen megállapodást? De még így is van a dolognak egy hátulütője, hogyha az EU több mint kétszeresét fogja ki akkor a túlmennyiséget azt később fizetik ki. Tegyük föl, hogy 9000 tonnát fognak ki, akkor 8000-et fizetnek ki ugyanabban az évben, de az utolsó 1000 tonnát azt egy évvel később fizeti ki az EU. Ne kérdezzék miért, nem tudom. A probléma az, hogy nincs jelentéstételi kötelezettség, nincsen ellenőrzés, a Salamon-szigeteki hatóságok nem küldenek senkit a hajó fedélzetére. Mi, a mi halászaink jelentik nekünk, hogy ja, egyébként ennyit fogtunk ki a Salamon-szigetek felségterületén, és akkor ez legyen nekünk elég. Azt gondolom, hogy kicsit becsapjuk mi itt a Salamon-szigetieket, és ez nem tisztességes. ugye a ma délutáni meghallgatáson ezt illusztrálhatjuk, illetve emellett ez alapján érvelhetünk is. A Salamon-szigetek egyébként egy regionális megközelítést fogadott el, minimális feltételeket és standardokat, amelyek, amelyeket a régió összes tagállama eh, megállapodás alapján előír a harmadik országok számára. Na most ezeket az előírásokat betartják-e? Nem tudjuk. Hogyan tudják a Salamon-szigeteki hatóságok igazolni vagy ellenőrizni a kifogott hal mennyiségét? E, egy olyan országról van szó, amely 180 országból a 111. Leg, e, a korrupciós listán ki igazolja a kifogott halak mennyiségét, ki ellenőrzi ezt, valami szervezet, valami független szervezet, vagy pedig úgy zajlik az egész, hogy valaki ad valakinek néhány száz dollárt, és akkor a dolog ezzel le is van tudva, nem tudjuk. A kormánynak átadott pénzek mennyi milyen százaléka van kifejezetten elkülönítve, hogy az emberek és azon belül a halászok életminőségét javítsa. A, mi, a helyi halászok egyébként mindig eh, hátrányba kerülnek, akkor, amikor a mi nagy halászhajóink megérkeznek egy területre. Ugyanez történt Szenegálban is, ahol emberek ebbe bele is haltak. Tehát mindig óvatosan kell eljárnunk, amikor feltételeket szabunk, illetve amikor engedélyezünk vagy jóvágyunk egy megállapodást. Ha nincs átláthatóság, nincsen elszámoltathatóság, stb., akkor szerintem ne adjuk a jóváhagyásunkat. Nyilván ez végső soron a halászati bizottságra tartozik. Köszönjük, Deva úr. Madame Keller. Keller asszony két szót. Tulajdonképpen nagyon érdekes ez a halászati megállapodás. Mivel én vegetariánus vagyok, fogalmam sincs, hogy mik a halaknak az árai. A 65 euró per tonna az egy reális ár? Jó lenne ezt tudni. Nos, ahhoz, hogy beleegyezzünk ebbe a halászati egyezménybe, tudnunk kellene, hogy ha a beleegyezésünket adjuk, akkor később van-e esély arra, hogy megváltoztassuk, és a mi követeléseinket belevegyük? Hiszen más területeken mindig lehet igen vagy nemet mondani, lehet, hogy gyakran jobb lenne nemet mondani. Nos, tehát a kérdésem az, hogy valóban tudunk-e változtatásokat elérni. De Chair, Szólhatok rá, elnök asszony. Nos, ami a, az árat illeti, a, amit a Salamon szigeteknek adunk, ugye 4000 tonnáról van szó, tonhal, 260 ezer euróról van szó. Ennyit kapnak. 4000 tonna halér. Én azt gondolom, hogy egy kilogramm tonhal itt az utca végén levő halboltban az 35 euró per kilogramm. Nem tudom, hogy ez a Salamon-szigetekről jön -e ez a tonna, e, ez a hal, vagy tonhal. Tehát e, 35 e, ezer tonná, értékű, ezek szerint 1000 kiló hal, mi pedig 65-öt adunk a Salamon szigeteknek. Én szerintem ez kizsákmányolás, a legborzalmasabb kizsákmányolás. Tehát mi 35 eurót fizetünk egy kilóton halér, 35 ezer eurót egy tonnáért, és aztán a Salamon szigetieknek pedig az egész egy tonna halér 65 eurót adunk. Ezt azért felül kéne vizsgálni. Mi pedig a módosítókat illeti, igen, vagy igent mondunk, vagy nemet, ugyanakkor a nemet alaposan meg kell indokolnunk, és akkor ezeket az érveket viszont meg kell találni, vagy meg kell fogalmazni. Mr. Um, Arsenis, you asked for the floor. Thank you very much, and I'm very... Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan a csendes óceánai halászati megállapodásról beszélünk, és itt a Salamon szigetek az érintettek. De tulajdonképpen a partnerségi megállapodásoknak, a halászati partnerségi megállapodásoknak a, az általánosságairól beszélünk, és tulajdonképpen nem következetes ezzel kapcsolatban a politika, tehát hogy hogyan támogatjuk a halászati ágazatot, arról van itt szó. De tulajdonképpen ez a mi hozzáállásunkat is megkérdőjelezi. Nyilvánvalóan ez a halászati megalapodás, partnerségi megalapodás javulást jelent az előzőhez képent, képest, de ugyanakkor vannak olyan szabályozások, amelyeket vissza kellene vonni. De amikor tudjuk, hogy nem tudjuk magán az Európai Unión belül sem szabályozni ezt a e, területet, akkor el tudjuk képzelni, hogy milyen lehet máshol. 2009. október óta tény, hogy hatályos ez a rendelet, de nem tudjuk tulajdonképpen, hogy mit kell megváltoztatnunk. <clears throat> És azt hiszem, új megközelítésre van szükség a halászati partneri megállapodás keretében. Például Tudjuk, hogy mely országok exportálnak az EU-ba, vagy kiktől importálunk. Tehát az NVDEVE és a Trade bizottságok között együttműködésre van szükség. Tehát tárgyalásokra, amelyek az átláthatóságot biztosítják. És itt hiányzik ez az átláthatóság, a konzultáció, amikor tárgyaljuk ezeket a megállapodásokat. És tulajdonképpen a halászoknak a, az érdekeit nem biztos, hogy tiszteletben tartják. Tehát ezért a halászati megállapodások tárgyalásait nyitottabbá kell tenni. Köszönöm szépen. Thank you. <clears throat> I think the commission Köszönöm szépen. A bizottság képviselője nincs itt. Keller asszony. Csak egy ténybeli kérdésem lenne, egyébként egyetértek mindazzal, amit itt hallottam. Egy tisztázó jellegű kérdés. A 4000 tonna, tonnát meghaladóan, hogyha még többet fognak az EU halászok, akkor többet fizetnek. Ugyanazt fizetik erre a plusz tonnára, vagy többet van valami fajta többlet? Ugyanezt az összeget fizetik 65 euró per tonnát a tovább kifogott halra is, a további kifogott mennyiségre is, de később fizetik. Lehet egyébként, hogy nem is fizetnek, vagy, vagy akár az egész olyan, mintha nem is fizetnének, mert nem igazolható, hogy mennyit fognak ki. Okay. Um, Mr. Deva, you have the floor to conclude. Akkor Deva úr összefoglalja. Uh, Csak annyit tudok mondani, hogy eh, megdöbbentett ez a dolog, amikor megvizsgáltam, vagy elolvastam. Ugye azt mondjuk állandóan, hogy eh, gondoskodunk a szegényekről, törődünk velük. A szegények között eh, jó sok halász is van. A Salamon-szigeteki halászok nem nyernek semmit abból, amit mi itt teszünk és eh, én azt gondolom, hogy eh, a halász közösségek szegénységének enyhítését össze kéne kötni azoknak a kis pénzeknek a kiosztásával, amiről itt egyáltalán beszélünk. Nem tudom, hogy az évi 260 ezer euróból mennyit látnak a szegények, és mennyit tesznek zsebre a miniszterek, illetve a kormány tisztviselők. Ez az egész halászati üzlet eh, és a halászat, mint ágazat, ez szerintem egy új megközelítést igényel, egy fejlesztési megközelítést, és a mai meghallgatáson pedig én sok sikert kívánok az elnök asszonynak, álljon fel, a, álljon ki a halászati bizottság ellen, ha kell. Köszönjük, Déva asszony. Nos, a következő ülésünk Brüsszelben lesz július 12-én 15-től 18.30-ig, és július 13-án 9-től 18.30-ig. Ma délután pedig ne felejtsük el, hogy közös meghallgatást tart a halászati és a fejlesztési bizottság a közös halászati politikáról. Ez a PHS 5B 001-es teremben lesz, és remélem, hogy számosan jelen lesznek. Akkor délután találkozunk.